értse a közölt információkat, és végezetül pedig a jogszabályok betartatása. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Dali biztos úrnak, kedves kollégák. A ö, fogyasztás, fogyasztók védelmével kapcsolatos szabályok ö, vitáját lezártam, és holnap lesz szavazás. Következő napi rendi témánk az online szerencsejáték, és Krajcman úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is valamennyi árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani a remek együttműködésért, amely lehetővé tette a jelentés megszületését, és 30 igen, egy nem, egy tartózkodás szavazattal a szakbizottság is megszavazta ezt a jelentést. Az online szerencséjátékok egy határokon átnyúló piac, amely minden évben növekszik, hiszen interneten gond nélkül lehet játszani olyan szolgáltatóknál, akik semmiféle szabályozás hatája alá nem tartoznak, vagy más tagállambeli szabályok hatája alá tartoznak. Az egyes tagállamok tehát nem tudnak kiegészítő véd, kielégítő védelmet garantálni fogyasztók számára. A gyermekek és a fiatalok, vagy a játékszenvedély áldozatai vannak különösen érintve. Ezen kívül gyakran illegális konkurensek vannak külföldről, és ezek révén minden évben a tagállamok több millió euró adóbevételtől esnek el amit közhasznú tevékenységekre, a játékszenvedély leküzdésére és a sport támogatására fordíthatnának. Az online szerencsejátékok határokon átnyúló piacának szabályozása fontos, hogyha nincs engedélyezési rendszer, akkor esetről esetre kell eldönteni, hogy a tagállamok gyakorlata megfelele az európai jognak. Ez a jogbizonytalanságot eredményez, és ezt mutatja a számos jogsértési eljárás is az elmúlt években. Éppen ezért a jogalkotás és a valóság között tátongó ház, hézagot sürgősen meg kell szüntetni. Szakbizottságunk egyértelmű eredményre jutott, a tagállamoknak világosan és egy, sokkal erősebben együtt kell működniük ebben a kérdésben az Európai Unióban a jövőben szintén, a Uniónak a jövőben szintén fontos szerepet kell ö, játszani ebben a kérdésben, ezt követett a szakbizottság túlnyomó többséggel. Más intézkedéseket is foganatosítani kell, EU szinten közös minimum standardeket a fiatalok védelme érdekében és a bűnözés elleni védelem elérése érdekében. Az online szerencsejáték egyébként a szubszidiaritás elve alá tartozik, a tagállamoknak saját területükön, saját maguk kell szabályozniuk ezt a területet. Az Európai Bíróság joggyakorlata bizony, bizonyos szabályokra felhívja a figyelmet, a legális kínálat korlátozására, az állami monopóliumok kérdésére, amelyek csak akkor lehetségesek, hogyha ezek következetesek és arányosak nem lehetséges, hogy egy állam azzal alapozza meg a monopóliumát, hogy meg akarja védeni a fogyasztóit a szerencséjáték negatív következményeitől, ugyanakkor viszont állami monopóliumait intenzíven reklámozza. Itt van például Németország példája, ahol az állami monopóliumok léteznek a lottó területén, de mindig arra utalnak a reklámokban, hogy tudják, hogy milyen nagy most a checkpot, hogy azzal természetesen ösztönzik a játékosokat arra, hogy pénzüket a lottóba fektessék. És az ilyen esetek elkerülése érdekében a jövőben egységes minőségi szabványok kell, hogy legyenek az engedélyezési modellek tekintetében. És ö, átláthatóság elve és a verseny egyenlőségének elve kell, hogy érvényesüljön e tekintetben csak azok a szolgáltatók, akik megfelelnek a feltételeknek, csak azok kérhetnek engedélyt. Ugyanakkor a tagállami szabályozó hatóságok bizalmát erősíteni kell, és meg, ezek közötti megerősített együttműködést is el kell érni. A bizottságot tehát felszólítom, hogy az illegális szolgáltatók kifizetési áramlatait tiltsa be, hiszen egyes esetekben más tagállam területén letelepedett szolgáltató nyújt ilyen szolgáltatásokat. Éppen ezért egy észszerű alternatíva lenne az internet oldal lezárása. A legális szerencsejátékból származó bevételeket viszont biztosítani kell, az illegális bűnözés le kell küzdeni, és a fogyasztókat védeni kell az szabályozatlan szerencsejátéktól. Mindenki profitáljon a szerencsejátékokból, az szolgáltatók, a fogyasztók és az államháztartás is, a bizottságnak ehhez az Európai Parlament teljes körű támogatására van szüksége, hogy megfelelő kezdeményezésekkel ilyen ezen a területen. Éppen ezért remélem, hogy a holnapi szavazás során széles körű többséget ö, kapunk, és világos cselekvési megbízást adhatunk ezzel a bizottságnak. Barni, ö, biztos úr, kérem, hogy vegye át majd ezt a megbízást. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Krojcman úr. A vidím tady paní poslankyni Rojtovou. Rojtová asszonyán kezdjük. Köszönöm, Önök úr. Ez a jelentés és a bizottság zöld könyve helyes lépés négy éves vita után arról, hogy mit lehet szabályozni, hogyan lehet szabályozni azt, amit nem lehet szabályozni. Tudjuk, hogy ez határon átnyúló kérdés, nem csak az EU, a tagállamok számára meg kell nézni, hogy hogy lehet eh, a csalás ellen védeni a fogyasztókat, hatékonyabban harcolni a pénz eh, hamisítás, eh, pénzmosás ellen, és a fiatalkorúkat hogy lehet védeni a játékok ellen. Itt a szubszidiaritás nem lehet akadálya a szoros együttműködésnek a bűncselekmények felderítése esetére. A 20-as bekezdésre szeretném felhívni a figyelmet. Az az állam, amely nem köti ezt engedélyhez, azt, annak bizonyítási kötelessége kell, hogy legyen. Köszönöm. Most pedig következő hozzászólónak adom meg a szót, eh, Irogájen Perez asszonynak. Figyelembe kell vennünk a kulturális eh, hagyományokat egy-egy ország esetében, valamint az, hogy eh, a szerencsejátékok hogyan járulnak hozzá a sport, a kultúra finanszírozásához, például az én országomban. De a szerencsejátékokkal kapcsolatos bűnözés ellen is harcolni kell. A legkiszolgáltatottabbak itt a fiatalok. Nem szabad, hogy szinte betegségé váljon ez a szenvedély. Éppen ezért a szubszidiaritásra alapozunk. Ez a, azt jelenti, hogy közös normákat kell kialakítanunk, koordinálva azért, hogy harcoljunk a szerencsejáték üzemeltetők, online szerencsejáték üzemeltetők túlkapásai ellen. Itt nem szabad diszkriminációval élni, a köz érdekében és a fogyasztók érdekében kell eljárnunk, és szükség van egy hálózatra, amely segíti azokat, akik játékfüggőek. Köszönöm, Takula úr puhemies on hyvä muistaa että Nos, az online szerencsejátékok esetében a zöld könyv alternatíva kell, hogy legyen a bírósági eljárás tekintetében, amikor meghatározzuk a szerencsejáték politikát. Az Európai Bíróság ítélete nem ad választ a jövőbeli kihívásokra, az Európai politikának kell meghatározni, hogy a hatóságok hogyan tudnak jobban együttműködni. A 22-es pont utolsó mondatát törölni kellene a jelentésből. Másodszorban a kölcsös elismerést illetően ezt úgy kell alakítani, hogy a tagállam kijellemzőit figyelembe vegyük. És a 15-ös pontban pedig az el, hogy tiszteletben kell tartani a törvényeket, és aztán kell foganatosítani a megfelelő intézkedéseket. Ez fontos a jövő szempontjából, hogy a tagállamoknak legyen joguk arra, hogy a saját fogyasztó védelmüket megfelelően alakítsák, illetve a bűnözés leküzdjék. A harmadsorban pedig a szerencsejáték bűnözést le kell küzdenünk, éppen ezért nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy a szerencse játékok fenntarthatóak legyenek. A 44-es cikkben pedig ebben a jelentésben az szerepel, hogy ö, ezt a pontot mindenféleképpen meg kell tartanunk. Paska, prosim. Paska képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A mobil és internet kommunikációs technológia felturpozta a szerencsejátékoknak a megjelenését is. A szabályozással bizonyos mértékig igyekeztünk szabályozni, és ez természetesen megfelel az európai belső piaci szabályozásoknak is. Ugyanakkor másfelől az online ö, szerencsejáték üzemeltetők más országokból azok adott esetben nagyon károkat okoznak olyan országokban is, ahol egyébként tilos az online ö, szerencsejáték. Ezért fontos, hogy ezt szabályozzuk. Az internetes szerencsejáték még gyerekeknek és olyanoknak is rendelkezésre áll, akik adott esetben függővé is váltak. Egy egészen más típusú szolgáltatás, és ennek megfelelően standardeket kell kialakítani és minimális szabályokat kell kialakítani az online szerencsejáték ágazatra. Ezért fontos, hogy szigorúbbak legyenek a szabályok. Abbat képviselő következik. Oui, Euh, Igen, köszönöm szépen, eh, biztos úr. Ma azt hiszem, hogy jelentéstevőként most azt mondhatjuk, hogy a néppárt részéről egy nagyon jó szöveget, egy kompromisszumos szava, eh, szöveget sikerült elérni, ami azt jelenti, hogy kézben tartjuk a eh, szabályozást. Nemzeti kell, hogy legyen a szabályozás, az együttműködésnek pedig európainak kell lenni. Tehát nem lehet elismerést alkalmazni, mert ez ne egy olyan piac, ami nem hasonlítható másokhoz. Tehát aktív szubszidiaritásra van szükség, tehát egy sokkal erősebb együttműködés szükséges a nemzeti szabályozó szervezetek fölött. Egy közös európai megközelítés kell több területen is, többek között a csalás elleni küzdelemben, a kiskorúak védelme tekintetében, az illegális üzemeltetők ellen és a függőséggel kapcsolatban. Egy igazi megosztást kell elérni egyébként az így szerzett jövedelmektől is vagy például a fogadásokhoz való jogot is szabályozni kell, például a, ugye lehet fogadni online, és ez egyeseknek nagy jövedelmeket jelent, tehát itt a korrupció és a sport területén lévő csalást is meg kellene, hogy akadályozzuk, és ez igazodik is ahhoz a szabályozáshoz, amit ön is véd. Děkuji, za slovo, pane předsedo. Köszönöm szépen. Mit kell tenni? Csak egy, az egérrel kattintani kell, és már valaki ott is van, úgyhogy ez nagyon nagy kockázat a az állampolgárok számára több millió európai állampolgáról van szó, és éppen ezért a szenvedélybetegség megelőzése és a fogyasztók védelme közös érdek. Ezért van szükség ezekre az alapvető szabályokra, és itt főként a fiatalokat, a legsérülékenyebbeket kell védeni a negatív jelenségek ellen is küzdünk a szerencsejátékok kapcsán. Ezért örülök, hogy a jelentésben van egy felhívás a tagállamokhoz, a bizottsághoz, azért, hogy a függőség okaira és indokaira összpontosítson. Ezt meg kell akadályozni, mármint a függőséget, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha hatékonyan küzdünk a függőség ellen. Halbor képviselő. Köszönöm, elnök úr. Melegen üdvözlöm ezt a jelentést, és külön szeretnék összetett mondani Jürgen Kretzmannnek, aki igen részletes vita sorozatot, megbeszélés sorozatot szervezett. Remélem, hogy ezt a jelentést nagy többséggel el fogja fogadni holnap a plenáris ülés. Tudjuk, hogy a biztos különösen érdekli ez a terület, és itt a bizottság előre léphet, mégpedig az aktív szubszidiaritás segítségével. Ez a kulcsszó, ami a jelentésből kiemelkedik, ami nem fogja alásni minden tagállam lehetőségét arra, hogy történelmének és hagyományainak megfelelően szabályozza a szerencsejátékokat, de a tagállamok kötelezettsége az is, hogyha nem tesz intenzívebbé egy tagállam az együttműködést, akkor e, nem lehet e, hatékony e, lépéseket tenni. Éppen ezért a fogyasztók biztonsága a legfontosabb, és itt az online szerencsejátékkal kapcsolatosan a két dolog együtt kell, hogy haladjon. Nagyon remélem, hogy komoly eredményei lesznek itt a parlamenti munkának ettéren. Köszönöm, Harbor úr! Ön volt az utolsó hozzászóló, és most Bárnyé biztosnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, 18 hónappal ezelőtt kötelezettséget vállaltam önök előtt, hogy egy széleskörű konzultációt folytatunk erről az online szerencsejáték kérdésről, és ma itt van előttünk ismételten ez a téma és szeretnék itt visszajönni, hogy elmondjam, hogy határozott szándékom, hogy E, konzultációt követően ezeket a főbb konklúziókat e, e, megvalósítjuk. Több mint 250 válasz érkezett, amelyeket, hogyha hozzátesszük az öt szakértői munkacsoporthoz, illetve ahhoz az intenzív vitához, amit önök is egyébként lefolytattak Kreutzmann úrnak a jelentésével kapcsolatban, mindez azt bizonyítja, hogy mekkora dinamika van a közös európai fellépés irányába, hogy egy alapszabályozás készüljön, és Hamankorm Harbor képviselőnek mondom, és én is hajlandó vagyok ezt felvállalni, hogy az aktív szubszidiaritás területén lépjünk előre. Köszönöm Krajcman úrnak a kötelezettségvállalását, és mellette Sáldemóze asszonynak, Rüle asszonynak, Abád úrnak, Dzsamú Fox úroknak, akik ugyancsak hozzájárultak a jelentéshez. Ez a jelentés egy nagy véleménykonvergenciát mutat az önök részéről, és egy diagnosztikát. Egyrészt az online területen egyetlen egy tagállam sem tudja egyedül megvédeni a fogyasztókat és az állampolgárokat Mondom ezt arra, amit Csandali kollega mondott a fogyasztókkal kapcsolatban általában. A második dolog, a fogyasztók és az állampolgárok összességek számítani kell, hogy számíthasson azonos és hatékony védelemre, és különösen vonatkozik ez a fiatalokra és a kiskorúakra, akikről Rojtova asszony beszélt az imént, és független attól, hogy milyen játékplatformon játszanak. Harmadik dolog, hogyha minden minden egyes tagállam saját maga határozza meg, hogy mennyire legyen nyitott a piaca a koherencia alapján, akkor egyértelmű, hogy a kézben tartott nyitottság irányába megyünk. Ennek hiányában hogyha nincsen megfelelő európai kínálat, akkor az európaiak illegális oldalakon, harmadik országokban játszanak, és amelyek nem védettek, amelyek egyrészt a pénzmosást és a csalást teszik lehetővé. Ötödik dolog, hogy vigyáznunk kell arra, hogy megfelelő körülményeket tekintsünk, teremtsünk a szolgáltatóknak, a hatodik dolog, hogy gyorsan kell lépnünk, mert ez egy felfutó terület, 8,5 milliárd euró jövedelmet hozott, és 13 milliárdra is emelkedhet 2015-re ez az összeg. Még akkor is, hogyha ez csak 14%-át teszi ki a játékpiacnak Európában, Európa mégiscsak 45%-át teszi ki az online játékoknak világméretekben, tehát ezt az ágazatot felfutásában kell vizsgálni melyek lehetnek a fellépéseink, illetve az ütemtervünk, hogy válaszoljunk mindezen kihívásokra és az önök által felvetett kérdésekre. Legyünk egyértelműek, a harmonizáció még nincsen napirenden, de bizonyos kulcsfontosságú kérdésekben az e- közös fellépés elképzelhető, és még egyszer mondom, hogy egy alapszabályozást, közös alapszabályozást e, tudnánk elérni. Két-három kulcsfontosságú témával szeretnék foglalkozni, ahol lépnünk kell. Először is a nemzeti szabályozó hatóságok párbeszéde. Tudjuk, hogy itt vannak hiányosságok a párbeszéd tekintetében. Valószínűleg a kölcsönös bizalom hiánya ennek az oka. Néhány bilaterális megállapodástól eltekintve, illetve hogy közeli próbálkozástól eltekintve nincsen kultúrája az együttműködésnek a nemzeti szabályozó hatóságok között. És még egyszer ismétlem, sokszor a bizalom hiányával találkozunk csinálunk. Ugyanakkor, hogyha nincsen egy nagyobb kölcsönös bizalom, semmiféle eredményt nem fogunk tudni elérni európai szinten, és nem fogjuk tudni erősíteni a játékosoknak a védelmét, különösen a fiatalokét. Tehát prioritás, hogy a, az európai szabályozókat egy asztal mellé ültessük le, hogy együtt dolgozzanak. Második kulcsfontosságú kérdés, egy bizonyos minimális védelmet kell biztosítanunk valamennyi európai állampolgár számára, először is a, mindenekelőtt a fiataloknak, és hogy ebbe az irányba haladjunk tovább, az online játék szakembereit kell, hogy bevonjuk ebbe, valamint a szabályozókat, amelye, akik különböző követelményeket támasztanak az egyes tagállamokban a Kreuzmann úr jelentésében is olvasható, nagyobb átláthatóságra és jogi biztonságra van szükség. Harmadik lett az csalás elleni küzdelem. Itt nagyon nagy a konszenzus e tekintetben, ezt mutatja a konzultáció, illetve amit önök is mondanak, hogy valamennyi online játékra ki kell ezt terjeszteni, és a e, pénzmosás elleni irányelv jelenleg csak a kaszinókra terjed ki, fontos lenne, hogy ez e, kiterjedjen az online játékokra országokra is egész európai szinten. Ötödik kulcsfontosságú terület, ez pedig a függőség. olyan Perez asszony említette, illetve Szegrova asszony is szólt erről. Nem beszélhetünk komolyan fogyasztóvédelemről, hogyha nem ismerjük el, hogy több kutatásra, tanulmányra van és tudományos adatra van szükség, a játékfüggőségre vonatkozóan. Itten javítani kell kutatási kapacitásainkat. Időnként ezt a kérdést marginálisnak tekintik, de én személy szerint nem tekintem annak. A sport integritása ez a következő téma. Krajcman úr, itt is feljegyeztem, hogy önöket is érdekli a sport csalások kérdése, és itt is hatékony megoldásokat kell nyújtanunk és meg kell határozni európai szinten, hogy mit jelent a sportcsalás, és adott esetben megfelelő büntetési tételek megfogalmazása is fontos lenne. Nehéz kérdés ez, nem lehet ezt improvizációval megoldani. Nagyon komoly technikai, jogi munkát feltételez ez, és ezért a közvetlen érintett kollégákkal együtt dolgozunk, nevezetesen Reding biztos asszony, Dali úr és Reding úrral. Itt jelentős előlépéseket kell elérnünk a jobb együttműködés érdekében, a különböző sportszervezetekkel is együtt kell dolgoznunk, illetve a szabályozó hatóságokkal, oly módon, hogy az egyes mérkőzéseknek a bundát kiküszöböljük a nemzeti szabályozások mennyiben fog, felelnek meg a szerződéseknek, ez is egy fontos kérdés. Az Európai Bíróság nagyon határozott volt a tekintetben, hogy milyen korlátozások alkalmazhatóak a közérdek érdekében. Takula orra utalnék, hogy fontos, hogy itt is tovább kell azzal foglalkozni, hogy mi a legális játék lehetőség, és mi az illegális, és itten meg kell nézni, hogy az egyes nemzeti nemzeti rendelkezések, rendszerek mennyiben felelnek meg, illetve vannak összhangban az európai szerződésekkel. Ez egy kulcsfontosságú kérdés. Az önök javaslatai jelentése alapján foglalkozunk ezzel, és fogunk dolgozni. Személy szerint én amellett vagyok, hogy az együttműködést kell erősíteni a szabályozó hatóságok között, és feltett szándékom, hogy az elkövetkezendő hetekben én magam fogok összehívni minden minden nemzeti szabályozó hatóság számára egy ülést, hogy javuljon a bizalom és bizalmi légkört alakítsunk ki, ami jelenleg hibázik kulcsfontosságú témákban kívánunk előrelépni, amiket önök említettek, és amit én is kívánok említeni. Fontos a közös fellépés, és font, ezt követően jöhet egy második fázis, ahogy Paska úr is kérte, ekkor támaszkodhatunk szabályozásokra, és minimális normákat alakíthatunk ki. Nagyon világos kívánok lenni a e tekintetben, egy kollégiumnak vagyok a tagja, és valamennyi kollégámmal együtt kell működnöm és velük is meg kell, hogy osszam ezeket az elképzeléseket, meg kell, hogy győzzem őket, és ebből a helyzetfelmérésből, ebből a munkából kiindulva tudom majd megosztani velük meggyőződésemet, és elérni talán egy minimális szabályozás előkészítését. Itten a különböző fázisokat szigorúan be kell tartani, Felvázoltuk a főbb kihívásokat, amelyekkel szembesülünk, és most az önök jelentése alapján fogok dolgozni, és feltett szándékom, hogy miután a kollégium ezt megvitatta és döntött, egy konkrét akciótervet vázoljak fel, és ezt az Európai Bizottság kollégiuma elé fogom terjeszteni 2012 közepén. Köszönöm szépen Krajcmer úr, illetve két képviselő ö, urak, asszonyok és urak hogy bevonták a bizottságot is ebbe a munkába. Fele, kollektív felelősségünk van. A tagállamoknak a feladata, hogy szabályozzák a, az online játékot, hogy legyen több legális kínálat, hogy védjük a fiatalokat mindenek előtt, de minden fogyasztót és a csalás ellen is fellépjünk. Köszönöm, Barnier úr! Kedves kollégák, a vitát lezártuk, és az online szerencsejátékokról holnap 12 órakor fogunk szavazni. Most pedig a méhek egészségéről és a méhtartásról